Úgy látom, hogy nincs. Léna Kolarska, Bobinska asszony december harmadikai hatállyal lengyelországi tudományos és oktatási miniszterré eh, lett választva, eh, Czaszkovki kolléga pedig digitális agendáért felelős miniszterré, így December 3-ától megállapítom az ő mandátumuknak a szabadáválását, és várjuk az ezzel kapcsolatos állásfoglalását eh, a Nemzeti Hatóságnak, az új tagoknak,